So, ladies and gentlemen, it's eight minutes past ten. Hölgyeim és uraim, 10 óra, 8 perc van. Is Szeretném megnyitni a mai AFET szakbizottsági ülést. Mindenek előtt elnézést kérek, tegnap nem voltam itt. Az egyik volt kabinet tagom gyászszertartásán vettem részt alsó Szászországban, de bízom benne, hogy így is minden rendben lezajlott. 16-os pont, szeretném üdvözölni Siegfried Muresánt, kedves Siegfried, a Költségvetési Szakbizottság jelentéstevője, 2018-as uniós költségvetés előadója, Eh, augusztusban fogjuk elfogadni a módosítókat, a négyes eh, fejezethez tartoznak a eh, külső fellépés költségei. Zikrid Murezánnak adom most meg a szót, aztán a véleményünk készítőjének, Christian Bredának. Zigfried, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót, mindenkit üdvözlök, Azért vagyok itt, hogy ismertessem a fő politikai prioritásokat. Tolmácsok kérik, hogy a mikrofonba beszéljenek, mert így nem lehet hallani. Szeretném azt is meghallgatni, hogy az önök számára melyek a prioritások, melyek azok a programok, amelyeknek nagyon fontos, hogy meglegyen jövőre a költségvetési fedezete, és már előre is jelzem, hogy az idén sokat fogunk együttműködni, a jövő évi költségvetés iránymutatásairól szóló jelentésemet már elfogadtuk, ezek a fő vonalai a költségvetésnek. A e, bizottság május végén fogja a költségvetés tervezetet benyújtani, ezt várjuk most. Fontos, hogy e, megismerjem az önök véleményét a bizottság költségvetés tervezetéről is, és e, Fontos, hogy a friss fejleményekről is beszámoljanak nekem az önök munkáját ért, eh, érintően fő politikai prioritások. Két fő politikai prioritása van a jövő évi költségvetésnek. Egyes növekedés és munkahelyek, Második az állampolgárok biztonsága, ugyanis ezt várják az állampolgárok egyrészt, hogy munkahelyeket teremtsünk, másrészt, hogy biztonságot, hogyan fogjuk ezt elérni. Először is a növekedési és munkahelyteremtési folyamathoz erős, versenyképes gazdaságra van szükség, olyan gazdaságra, amiben bízik a magánszektor, bíznak a befektetők, tehát infrastruktúrára, kutatásra, innovációra, kkv fiatal vállalkozók támogatására van szükség, tehát az ide tartozó projektek, Horizon 2020, összekapcsolási eszköz, COSME, Erasmus, az Erasmus nem csak diákok csereprogramja, hanem, mint tudják, a munkáltatók több mint 60%-a nagyra értékeli a nemzetközi tapasztalatot, amikor munkaerőt vesz fel, tehát az Erasmus mindenképpen javítja az esély esélyét mindenkinek arra, hogy jobb, jobban fizetett munkahelyeket találjon a munkaerőpiacon, tehát ezért prioritása ez a jövő évi költségvetésnek, és aztán jön a második prioritás, az állampolgárok biztonsága, ez nagyon is releváns az AFET szakbizottság számára. Mit szeretnénk itt elérni? Mint tudják, a hármas és a négyes fejezetben kevés a keret erre, hogyan lehet ezzel egy, együtt eredményt elérni az előkészítő akciót a védelem terén, amit a bizottság javasolt, én nagyon támogatom. Tavaly én voltam a frakció Márnyék előadója a 2017-es költségvetésnek, és ott is támogattam a kezetektől fogva ezt a, az előkészítő fellépést. Nagyon egyértelmű a megfogalmazás, támogatjuk az összes védelmi, védelmi kutatási kezdeményezést, hiszen szinergiára van szükség, nem szabad 28-szor ugyanarra költeni, ugyanazt a célt megpróbálni elérni partnerországok vagyunk, nagyon sok tagállam a NATO-nak is tagja, tehát fontos a szinergia hatás kihasználása, a jelentésem egyértelműen fogalmaz abból a szempontból is, hogy külön költségvetési sort követelünk a következő több éves pénzügyi teremben a tervben a védelem céljaira. Természetesen ez még csak a kezdet, a védelmi iparnak hosszú távú perspektívára van szüksége az Európai Unió ügynökségeit is meg kell erősíteni a védelem belügyek terén Frontex, Europol, EASO, Eurojust, jobb határvédelem, jobb információáramlás és az embercsempészet, a kábítószercsempészet, fegyvercsempészet kockázatainak kiküszöbölése. Ahhoz, hogy az EU biztonságosabbá váljon, a szomszédság nagyon fontos. Látjuk, hogy a keleti szomszédságban az Orosz Föderáció aktívabb, fogalmazhatok úgy is agresszívebb, és a déli szomszédságban is vannak kihívásaink. Ezért a keleti szomszédság azon országait, amelyek európai útra léptek és társulási megállapodást kötöttek, prioritást képezi támogatni. Grúzia, Ukrajna, Moldávia több pénzügyi támogatást kell, hogy kapjanak. Természetesen szigorú és világos feltételekhez kötve, azzal a célral, hogy intézményeiket erősítsék, megkezeljék a korrupciót, erősítsék a jogállamiságot, az igazságszolgáltatás függetlenségét, pénzmosás elleni küzdelem, ügyészek, bírák képzése, stb. Hát, említettem, hogy melyik az a három ország, amelyet társadalmi megállapodást kötöttünk, a déli szomszédságban pedig ugye Tavaly májusban jártunk Jordániában és Libanonban, sokkal többet tehetnénk egy euróra vetítve, hogyha ott a régióban támogatjuk a menekültek ellátását. Ez biztonságosabb is és könnyebb politikailag is megvalósítani. Az emberek is szívesebben maradnak ott, hogy visszatérhessenek országokba a háború végén. Ezért a keleti, eh, bocsánat, a déli eh, szomszédság támogatása ebből a szempontból eh, nagyon lényeges. Ami a trust fundokat illeti, a Költségvetési Szakbizottság azt mondja, hogy fontosak, kellenek, de az nincs rendben, hogy 500 millió eurót a törökországi létesítményekre, megállapodásra kell fordítani, a sajtóból tudjuk meg, aztán ez egy milliárdra emelkedik. Ugye vészhelyzet volt, de a jövőben jobban be kell vonni a parlamentet a trust fundok kezelésébe, igazgatásába a bizottságnak rendszeresen támékoztatnia kell bennünket a végrehajtásról, illetve a parlament képviselőit, a trust fundok igazgatósági üléseire meg kell hívni. A probléma az, hogy a tagállamok nem fizetnek be eleget, 1,1 milliárdot ajánlott fel az EU, de a tagállamok csak 117 milliót, tehát elmarad ez az ígéretektől. Még egy mondat a több éves pénzügyi keretről, ugyanis a négyes fejezet haszonélvezője lesz eh, az MFF felülvizsgálatnak, és ennek megvan az oka, amikor 2013-ban a 14-20-as MFF-ről döntöttünk, még eh, nem számíthatunk a menekültválságra, illetve a terrorizmus és a biztonság terén keletkező kihívásokra. A tagállamoknak többet kell tenniük, a négyes fejezetben eh, több pénz pénz lesz, és majdnem másfél milliárddal növekszik az MFF-ben ez a fejezet. 250 millió az EFSD-re, a külső efsz re 217 az ELM-re, 250 millió a makrofinanciális támogatásra megy, Mindezekre szükség van, de az MFF felülvizsgálatát még jóvá kell hagyni. Mi elvégeztük a házi feladatunkat a parlament részéről, kedves kollégák, a múlt héten kellett volna, hogy az általános ügyek tanácsa is rábólincson az MFF felülvizsgálatra, de az Egyesült Királyság kérésére ezt elhalasztották egy, a brit választások utánra világosan szeretnék fogalmazni, néhány hónapos késedelem nem probléma, júliusban is időben van még elfogadni, de hogyha az MFF felülvizsgálatot nem fogadják el júliusra, akkor a költségvetés problémássá válik. A negyedik fejezettel lesz gond, ugyanakkor a koszmét is szeretnénk 100 millió euróval a KKV-k érdekében növelni, a kutatási innovációt 200 millió euróval nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyság, amely ugye amíg tag szintén kapja ezeket a támogatásokat kutatási innováció terén, komoly pénzt fog kapni. Ami a pilotprojekteket illeti elnök úr, korábban említettük, az önök szakbizottsága beküldte a javaslatokat. A Költségvetési Szakbizottságnak ma délben van a határidő, az Európai Bizottsághoz eljuttatjuk értékelésre az összes pilotprojektet, és utána együtt fogunk dönteni egy csomagról, aminek a finanszírozását a parlament javasolja, és az Európai Bizottság A vagy B osztályzattal jelzi majd, hogy mennyire releváns egy projektjavaslat. Még egyszer köszönöm, hogy fogadnak bennünket, és hogy lehetőség nyílik erre az eszmecserére. Kollégám Krisztián Préda fogja ismertetni a részleteket. Elnök, köszönöm szépen Siegfried Murezen az ismertetőt, és most pedig a mi árnyék előadónk következik. Bocsánat, a mi AFET előadónk következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy itt meghallgathattuk a költségvetési előadót az EFECEK bizottságban. Románul szólok hozzá. Természetesen a költségvetési eljárás kezdete előtt beszélnünk kell a külpolitikát érintő költségvetési kérdésekről. Üdvözlöm, hogy nemrég elfogadták az általános iránymutatásokat a 2018-as költségvetésre vonatkozóan, amely több külső külpolitikai kérdést is felvet. A szakbizottságunk feladata az, hogy biztosítsuk azt, hogy a jövő évbeli költségvetésben ezen kérdések megjelennek. Módesán képviselő már beszélt több ilyen prioritásról. Ide tartozik az, hogy fenn kell tartani az EU költségvetési támogatást a menekült válsággal kapcsolatban. Finanszírozni kell a menekültek facilitásait, a törökországi menekültáborokat, és finanszírozni kell a menekültválságot kiindít, elindító mélyebb okokat is, azok ellen fel kell lépnünk más külpolitikai eszközöket is finanszírozni kell, és ezt mindenképpen szeretném kiemelni, hiszen rendkívül fontos, hogy a külpolitikai költségvetés elég nagy legyen ahhoz, hogy hitelesek lehessünk a fellépéseink során, és ahhoz, hogy valóban hatással lehessünk az eseményekre. A néppárt és más frakciók mindig is ezt hangsúlyozták. Van négy további kérdés, amelyet szeretnék kiemelni. A véleménnyel kapcsolatos AFET előadóként mindenképpen részletesen megvizsgálom majd a tanács javaslatait négy külön területen. Egyrészt bővítési politika és a nyugat-balkáni országok támogatása. A térségben több ország potenciális tagjelölt, vagy tagjelölt ország, és komoly nehézségek várnak rájuk azzal kapcsolatban, hogy a demokrácia helyzete milyen, hogy egyre nagyobb a feszültség, Macedóniában, Albániában, Koszovóban, Montenegróról is beszélhetünk a NATO-val kapcsolatban. Aztán Bosznia, ezen országgal kapcsolatban is én vagyok az előadó, és egyre komolyabb feszültségek vannak ezen országokban. Tudván ezen problémákról a jó kormányzást és a demokratikus folyamatokat kell kiemelnünk ezen országokban, és fel kell lépnünk a korrupció ellen is. Ezen kívül mindenképpen meg kell próbálni a közigazgatást támogatni, a médiák sabat, sajtószabadságát és a szabadságjogokat. Azt gondolom, hogy ezen célokat Törökországgal kapcsolatban is alkalmazhatjuk, hiszen tegnap beszéltünk Törökországról. Tegnap Kati Piri bemutatta a jelentését, a szakbizottságunk jelentését. Fel kell mérnünk, hogy Törökországgal milyen kapcsolatokat tudunk fenntartani. De ami a korrupció ellenes küzdelmet illeti, azt gondolom, hogy és a sajtószabadság kérdését illeti, ezt a nyugat-balkáni és törökországi helyzetre is alkalmazhatjuk. Második pont. A szomszédos országok a déli szomszédság és keleti szomszédság országainak a támogatása különösképpen. A szomszédság politikánk úgy került kialakításra, hogy a stabilitást lehessen fenntartani a déli és a keleti régiókban, és az is célja, hogy a fejlesztést lehessen ösztönözni ezen szomszédos országokban. Természetesen a szomszédságpolitika fontos, hogy a mi erőforrásainkból tudjon meríteni. Harmadsorban megfelelő finanszírozást kell biztosítani a külső politika és a közös biztonságpolitika céljainak. Ez rendkívül fontos, hiszen ezen szakpolitikai terület fontos, hogy hozzájáruljon a békefenntartáshoz és a biztonsághoz. Ugyanakkor az is célja, hogy az Európai Unió nemzetközi szerepét tudjuk erősíteni. Nagyon gyakran a külpolitika kapcsán azt látjuk, hogy rendkívül fontos ez a terület, a külső partnereink és érintettek szempontjából. Mindjárt lezárom ezt, elnök úr. Tehát nagyon fontos, hogy a költségvetés az ambícióinknak megfelelő szinten legyen. Végül pedig szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos a demokrácia és az emberi jogok eszköze. Összességében a világban mindenhol látjuk azt, hogy rendszeresen támadják az emberi jogokat és a demokratikus elveket. Egyre gyakrabban hallhatunk ilyesmiről. Az egyetemlegesség, az emberi jogok egyetemlegessége mindenképpen fontos, hogy megvédhessük ezen elveket, és a demokratikus elveket minden országban alkalmazni kell tudni. Tehát örültem annak, hogy Murazán úr ismét eljött hozzánk, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is jó lesz az együttműködés. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Eszmecsere ezen napi rendi pontunk neve, úgyhogy hát szorít minket az idő, mert a koszovói vendégeink megérkeztek. Négy hozzászólónk van, Kanyete, Gáler, Gil és Fleckenstein képviselők. Kérem akkor, hogy írják fel a neveket. Ki szeretne még hozzászólni, mert utána lezárjuk a listát. Hatan. Akkor másfél percet kap mindenki. Péter le, hetedik. Még valaki? Van még időnk, nyolcas. Rendben. Lezártam. Nyolc hozzászólónk van, mindenki maximum másfél percben szólhat hozzá, és a koszovói vendégeink közben várnak. Thank you, Chair, and thank you, Siegfried. Uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt az eszmecserét a szocialisták árnyék jelentés tevőjeként. Örülök, hogy lehetőségünk van erre a vitára. A költségvetéssel való párbeszéd nagyon fontos. Láthatjuk, hogy a tavaly kiemelt prioritások nagyon komoly, komoly EU-s kihívásokra adnak választ. Például a konfliktusok kiindítókairól van itt szó, amelyek destabilizálhatják a szomszédságot, vagy a menekültáradatokra lehetnek kihatással. Klíma, változás, a stratégiai partnerekkel való kapcsolatok megerősítése, és azt gondolom, hogy éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a negyedik fejezet pontosan tükrözze ezen kihívásokat, és megfelelő finanszírozást kapjanak. Mindenképpen kellő rugalmassági eszközre van szükség, sürgősségi támogatási tartalékra is. Az MFF ről még nem született megállapodás, ha jól értem, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a felülvizsgálat során a felső küszöbértékeket megemelhessük. Már kiemelte az előadó, hogy a parlamentnek kulcs szerepe van a trust fundok felhasználásával kapcsolatban. Komoly aggodalmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy ennek az lehet a vége, hogy hogy egymással ellentétes helyzetek alakulhatnak ki a résztvevők a finanszírozott célok között. Ha megengedni, akkor szeretném lezárni. Elnök nem, nem zárhatja le. Tehát fő aggodalma a frakciónknak az, hogy a szegénység elleni küzdelemről ha koncentrálhassunk a migráció forrásának és kiinduló pontjainak a Felszámolás is nagyon font. Köszönöm. A koszovai vendégeink várnak, úgyhogy most önökön múlik, hogy mikor tudjuk őket beengedni. Kányéte képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Muresan képviselőnek most nem fogok gratulálni, tudja, hogy nagyra értékelem a munkáját. A Fotiga jelentésben az Európai Parlament kimondja, hogy mennyire fontos bővíteni a már meglévő Stratcomot szeretnénk ezt kibővíteni 8-ról 16 munkatársra. Mostanáig nem támogatták ezen kérést a tagállamok részéről a tanácsban. A tanács tehát a korábbi költségvetésben ezt a kérést nem támogatta. Az előadónak az a kérdésem van, lenne, hogy most mi a helyzet? A költségvetésben van-e nagyobb összeg a Stratcomra. Köszönöm. Köszönöm, Sandra. Fleckenstein képviselő. Nagyon röviden. Egyetértek azzal, amit Préda barátunk mondott. Időre van szükségünk ahhoz, hogy pontosan felmérjük a kérdéseket. Nagyon sok példát felhozott, ahol valóban változtatni kell a dolgokon. ahhoz, hogy jobb szakpolitikát tudjunk megfogalmazni. Egy kérdésem lenne, mert ezt nem pontosan értettem. Az előadásra végén projektekről beszélt, és a bizottság át vagy bét mond, mi pedig azt mondtuk, hogy akkor az A verziót folytassuk. Talán a saját ötleteinket kellene végigvinnünk, nem pedig a bizottság ABC javaslatai közül válogatnunk, hiszen mi vagyunk a parlament. Elnök, köszönöm. Zolle képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Igen, több erőforrásra van szükség ahhoz, hogy megfelelően tudjuk finanszírozni az EU külső fellépését. Rendkívül fontos ez az Európai Unió szempontjából, hogy stabil legyen a szomszédságunk. Ez azt is jelenti, hogy nem elég a politikai szándék és a politikai tehetség, hanem pénzre is szükség van. Nem csak azért, hogy megállítsuk a menekülteket, akik Európába szeretnének elérni, arról egy külön vitát lehetne tartani, hanem az is fontos, hogy a demokráciát és az igazságszolgáltatást tudjuk megerősíteni a szomszédságban. Ezért van szükség több pénzre a partnerségi eszközhöz, és a stabilitási és békefenntartási eszközhöz. Másodszorban pedig szeretném kiemelni, hogy nem vagyunk annyira lelkesek, mint önök azzal kapcsolatban, hogy a védelmi politika és a védelmi kutatási projektek milyen figyelmet érdemelnek. Köszönöm. Mihály Gáler. Köszönöm. Röviden támogatom, amit Kanye már elmondott a Stratcommal kapcsolatban. Ezt támogatnám, és hálás vagyok azért, hogy beszéltél arról, hogy a védelmi kutatással kapcsolatban hosszabb perspektívára van szükség a következő pénzügyi, éves pénzügyi keretben is. A bizottság ezt javasolta, és részünkről akkor abból lehet kiindulni, hogy további akadályok nem lesznek, akkor én ezzel már meg lesztek elégedve. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mihály Gáler, Alois Péterle. Már megválaszolták a kérdésemet, köszönöm. Zan, would you like to reply? Zikrid Muresan kíván válaszolni? Igen, nagyon röviden. Elnök úr, hiszen várnak a vendégek. Először is meg kell adani valóban a migráció fő okait. Infrastruktúra oktatásra, vízellátásra, biztonságra van szükség, és igen, pontosan ezt kívánjuk elérni azáltal, hogy az Európai Unió déli szomszédságát támogatjuk. Christian Préda is említette ezt második pontként, hogy a külügyi területek, a külügyi kérdések területe nincs érítve a plusz eszközök által az FC esetében. Én ezt mindig is elmondtam az ITRE-nek is, az MV-nek is, tehát teljes mértékben támogatom ezt az elgondolást a, megemlítették a keleti és déli szomszédságot is, és igaza van Préda úrnak, amikor a Balkánról is beszélt, Albánia, a macedóniai korábbi jugoszláv köztársaság, Bosznia. Hogyha megnézzük a fejleményeket, akkor azt láthatjuk, hogy többet kell tennünk ezen a területen. Fel kell lépnünk a korrupció ellen, a sajtószabadság mellett. Kányete asszonynak válaszolva, egy kísérleti projektet terjesztettem elő annak érdekében, hogy a SZATKOM költségvetését növelni lehessen. A bizottság értékeli ezeket a kísérleti projekteket, és majd közösen döntünk arról, hogy többet kell -e tenni, majd még az ősz folyamán is döntünk a költségvetésekről, megnézzük, hogy mi lesz a kísérleti projektekről, milyen tervezetet terjeszt elő költségvetés kapcsán az Európai Bizottság, és majd utána megnézzük, hogy a Stratcom esetében kell-e módosítás, mert jelenleg a munkatársaik a tagállamokhoz tartoznak, tehát nincs hosszú, hosszú távú biztonság, ezen kívül nincs saját költségvetésük, néhány százezer euróra van szó, nem tudnak e, sokat tenni a propagandálni fellépés területén önkéntesek hálózatával dolgoznak, tehát eléggé adhok jellegű ez. Néhány tagállamtól elég információ érkezik, másoktól nem. Ezen kívül azok, akik hozzájárulnak ehhez, ezek újságírók, kis NGO-k tagjai, tehát eh, ez mindenképpen eh, ez egyfajta teher a Statcom számára, nem tudják mindennapi munkájukat elvégezni, vagyis eh, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehetne a stratkomot erős talpok, talpakra állítani hosszú távon. Tehát itt van a kísérleti projekt, és itt van még a plusz költségvetés is módosításokkal, hogyha kell. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Szikrid Mureszának ezt az eszme cserét a 2018-as EU költségvetésről. Szerintem a politikai munkája szempontjából a kollégák hozzászólásai hasznosak voltak. Sok sikert kívánunk, és várjuk a további együttműködést. Tíz óra 37 van, tehát szerintem most már érkezhet a koszovói vendégünk. Hát azt mondták, hogy ránk várnak ránk kint. Ladies and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! 17-es napirendi ponthoz érkeztünk, eszmecsere a koszovói külügyminiszterrel, Enve Hocsájjal. Egy óránk van erre az eszmecserére, de 11.30-kor kell majd rátennünk a következő napi rendi pontunkra. Miniszter úr, üdvözöljük Önt itt a Külügyi Szakbizottságban. Gyakori vendég Brüsszelben és az Európai Parlamentben. Nagyon szívesen beszélünk Önnel. A minisztert elkísérte a koszovai nagykövet, Bernard Nikajcs, és szeretném üdvözölni a koszovói közgyűlés két tagját, az EU ügyi bizottság elnöke Jomza Emini asszony, és szeretnénk üdvözölni a külügyi szabadság elnökét Prisztinából, Ami Recsicsa urat. Üdvözöljük Önöket itt a szakbizottsági ülésünkön. Enve Honcsáj, az EU-Koszovó stabilizálási társulási szakbizottságán is felszólalt. Április 20-án, 21-én Pristinában, és Mustafa miniszterelnök úr a múlt héten járt Brüsszelben politikai konzultációra. Örülök, hogy itt van, mint tárgyalófelünk, és szeretném megadni önnek a szót, hogy beszéljen azokról a kérdésekről, amelyek fontosak az önök országa, kormánya számára. Bizonyára szeretne valamit mondani a vízumkönnyítéssel kapcsolatos utolsó lépésekről, illetve a Montenegróval megkötendő egyezményről de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy önök hogyan kívánják erősíteni a jogállamiságot az országban, leküzdeni a korrupciót, a szervezett bűnözést. Üdvözlöm Önt, és megadom Önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen David barátomnak a meghívást, tisztelt parlamenti képviselők, Koszovó barátai. Örülök annak, hogy meghívta bennünket ide, hogy beszélhessünk országunk helyzetéről, illetve a régió helyzetéről is. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok azért a nagy támogatásért, amit az Európai Parlament nyújtott az elmúlt két évtizedben. Hálásak vagyunk önöknek azért, hogy támogatják Koszovót az európai integráció útján, de támogatják Koszovót abban is, hogy a nemzetközi közösség teljes körű tagja legyen. Nem hiszem, hogy Koszovóban lehetett volna ilyenfajta előrelépés az önök támogatása nélkül. Szorosan nyomon követjük az önök vitáit, Hálásak vagyunk azért is, hogy számos állásrólást elfogadtak a koszovói helyzetről. Az önök ajánlásai a kormányunk számára nagyon fontos referenciát jelentenek mindennapi munkánkban. A mai nap nagyon fontos nap volt, ugyanis Koszovó barátjának, illetve az önök barátjának segítségével, Unlika Runacek segítségével egy barátság csoportot indítottunk el Koszovó és az Európai Parlament között. Ez egy nagyon fontos első lépés Koszovó számára, de hosszú és rövid távon is ez a legjobb fórum arra, hogy eszmét cseréljünk időnként az önök parlamentjének tagjaival. A koszovói kormány Nagyra értékeljük ezt az intézményt, és hálásak vagyunk a támogatásukért különböző szinten. Én egy igazi eszmecserét szeretnék, tehát nem szeretnék egy nagyon hosszú beszédet tartani, balkáni politikus vagyok, és néha akár egy órán keresztül is képesek vagyunk beszélni, és úgy, mint korábbi politológus professzor, még plusz két óra kell nekem ahhoz, hogy egy hosszú beszédet tarthassak a koszovói és balkáni helyzetről. Ezt persze nem fogom megtenni. Szeretnék röviden tájékoztatást adni a legfontosabb kérdésekről, utána pedig igazi eszmecserét szeretnék. Négyszer választottak meg a parlamentbe engem Koszovóban, és tudom, hogy mennyire fontos az, hogy egy ilyenfajta intézmény tagjai legyünk. Hogyan kell értelmezni Koszovót 2017-ben? Koszovó az legfiatalabb ország a Balkánon és Európában, és össze kell hasonlítanunk Koszovót a szomszédokkal. Nálunk van a legstabilabb politikai helyzet, Koszovót egyszerűen el lehet írni úgy, hogy stabilitás van, biztonság és előreláthatóság. Ez a három dolog nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük azt, hogy Koszovó mit is ért el ez idáig. Egy olyan területen vagyunk, egy olyan régióban, ahol belsőre nagyon sok kihívás van, nincs ö, stabil politikai, belpolitikai szintér számos országban, és nagyon sok szereplőnek van érdeke ezen a területen. Ezt láthattuk az elmúlt három évben is, és persze erre szívesen kitérek majd még a későbbiekben. Arra szeretnék rávilágítani, hogy azután, hogy tíz évig függetlenek voltunk, vagy egy évtizedes függetlenség után Koszovó igazából egy sikertörténet, és az önök segítségével az alapokból építettünk fel egy országot. Nem csak, hogy nálunk van a legstabilabb politikai helyzet, de makrogazdasági és fiskális stabilitás is van, amely ugyancsak rendkívül fontos. Az elmúlt években a GDP növekedése 4-5 százalékos volt, amely tényleg nagyon lényeges. Az állam megszületése után, amelyre a kormányunk koncentrált, a második dolog, amire koncentráltunk, az Koszovó nemzetközi megerősítése volt. 114 ország ismert el bennünket, 114 ország ismert el bennünket ez idáig, és hadd ismételjem meg ismételten a kérésünket. Az Európai Uniónak van öt olyan tagja, amely Koszovót még nem ismerte el. Örülnénk, hogyha ezt megtennék. Geopolitikai tényező vagyunk. Szeretnénk függetlennek maradni, és ez, ez a döntés az Európai Unió, de Koszovót is sokkal erősebbé tenné. Úgy, mint valaki, aki a tárgyalási folyamat részese volt 2006-2007 során. Maastrichti szervezett ezt a folyamatot. Én soha nem gondoltam volna tíz évvel ezelőtt, hogy itt ülök majd az Európai Parlament képviselői előtt, és lesz öt olyan EU tag, akik még nem ismerték el az országunkat. Tehát mindannyiuk támogatására szükségem van, szükségem van ezen említett öt ország támogatására is hiszen ez nagyon fontos döntés számunkra. Jó előrelépést tettünk, abban a tekintetben is megpróbáltuk Koszovót bevonni a nemzetközi közösségbe. 50 regionális, európai és eh, nemzetközi szervezet tagja vagyunk. Néhány héttel ezelőtt felvettek bennünket a nemzetközi VÁM szervezetbe is, amely az IMF és a Világbank után a legfontosabb pénzügyi és vámügyi szervezet számunkra. Ebben az évben jelentkezni kívánunk két másik fontos szervezetbe, az UNESCO-ba és az Interpolban, és az önök támogatása ezen a területen csak nagyon fontos lesz. A legfontosabb kapcsolat az Európai Unióhoz köt bennünket. Ez a legfontosabb partnerségünk. Hálásak vagyunk azért, hogy támogatnak bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy aláírhatjuk a társulási szerződést az Európai Unióval. És valaki számára, aki politikával foglalkozik, ez nem csak hogy a legfontosabb szerződéses kapcsolat ez Koszovó számára, de ez belsőleg és a legjobb keret ahhoz, hogy a politikát, a gazdaságot, a társadalmat modernizálni lehessen. A modernizálás mindig is egy olyan dolog volt, amely hiányzott a Balkánon, nem csak az elmúlt 20 évben, hanem az elmúlt 200 évben is. Pontosan azért, amiért le van maradva a régiónk Európa mögött, az pontosan abból fakadt, hogy ki voltunk zárva a modernizáció folyamatából az elmúlt 20 évben, az elmúlt 200 évben is. Decemberben volt az első társulási és stabilizációs tanácsülés Koszovóban. Mustafa miniszterelnök úr, illetve Magarini főképviselő asszony vezették ezt. Néhány héttel ezelőtt volt az első stabilizációs és társulási ülés Pristinában. Nagyon sok barátunk ott volt innen is, jó volt az eszmecsere, támékoztattuk őket arról, hogy mi történt. A legfontosabb napirendi pontunk az az, hogy végrehajtsuk a stabilizációs és társulási szerződést, és hogy végrehajtsuk az európai reformokat. Reméljük, hogy képesek leszünk az elkövetkező két évben ezt megtenni, legkésőbb a következő év közepére, és eh, amint sikerül ezt elérnünk, akkor Koszovó tagjelöltséget fog eh, folyamodni, hiszen mi vagyunk a régióban az egyetlen olyan ország, amely még nem tagjelölt. Ehhez kell az önök támogatása is. Koszovó jelenleg az egyetlen országa a régiónak, amely nem részesül a vízumentes mozgásból. Azt kérnénk ezért, hogy ennek valósuljanak meg a kritériumai, szeretnénk ratifikálni Montenegróval egy határ megállapodást, amely ez egy utolsó kritérium volt. Remélhetőleg megkapjuk már az önök támogatását, az Európai Bizottság támogatását is ahhoz, hogy a koszovói állampolgárok vízumentesen utazhassanak. Mi vagyunk az egyik legélénkebb társadalom a Balkánon, mi vagyunk a legfiatalabb társadalom kor szempontjából is a Balkánon. Az, hogy Koszovó elszigetelt, az nem igazán áll az Európai Unió érdekében, de ez nem áll a koszovói állampolgárok érdekében sem. Hadd mondjam el, hogy az elmúlt 5-6 évben nem csak egy párbeszédet folytattunk Koszovóval, Koszovó és Szorvia között, hanem a két ország között egy új kapcsolatot is kiépítettünk, megváltozott a helyzet közöttünk, és javult ez. Képesek voltunk 20 megalapodást elé, aláírni, és a kormány számára a legfontosabb az az, hogy hogyan lehet majd ezeket a megállapodásokat végrehajtani. Az energiaszektor, az igazságszolgáltatás és a közösségek közelítése mindenképpen a legfontosabb a párbeszéd szempontjából. A párbeszéd megváltoztatott valamit, ami még fontosabb, ez a széleskörű kapcsolatrendszer. Ugye ez a kapcsolatrendszer nem nulla összegű játszma, korábban az volt a jellemző, hogyha valaki veszít, a másik nyer rajta, most ez megváltozott. A kormány véleménye szerint a párbeszédnek egyértelmű célja kell, hogy legyen, és a legfontosabb célkitűzés a kölcsönös elismerés a két ország részéről. Enélkül a koszovai és Szerbia közötti párbeszédnek nincs értelme, nincs haszna, a kölcsönös elismerés célját kell megpróbálni stratégiailag megvalósítani az elkövetkező évek során. Koszova és Szerbia között a párbeszéd nem csak azért folyik, hogy a két ország közötti viszony javuljon, hanem a régió számára is nagy súlya van ennek a párbeszédnek. Koszovó és Szerbia közötti kapcsolatokon túlmenően két történelmi kihívással is meg kell birkóznia a térségnek, és eddig ez még nem történt meg. Egyrészt a macedón név probléma, nem fogok erről sokat beszélni, hiszen nem az én területem ez, de fontos lenne megoldani. És a mm, régió biztonsági helyzete összességében is fontos, próbálunk olyan politikát megvalósítani, hogy az országok összefogjanak és ne akadályozzák egymás fejlődését. politikai párbeszéden túlmenően, amit a miniszterelnökök és elnökök szintjén folytattunk, a kulturális elitek és az önkormányzatok, egyetemek, az ifjúság is kapcsolatba lépett Szerbia és Koszovó között. Ez nagyon fontos. Hadd zárjam azzal, hogy ennek a háznak a támogatásával az Európai Parlament és az európai intézmények, az Európai Unió nagyon fontos támogatásával a régió az elmúlt 20 évben megváltozott, a térség fele most már az EU és a NATO tagja, de a másik felé, fele különböző szakaszánál tart az EU-hoz vezető útnak. Történelmi kihívásokat kell még megoldanunk, mint a szerb-koszovói kapcsolatrendszer, vagy a boszniai helyzet, amiről az előbb beszéltem. Van egy hosszú listája a kisebbségi, illetve határdemarkációs problémáknak 2017-ben továbbra is függőben van egy csomó kérdés. Három évvel ezelőtt, 2013 lehetett talán, amikor utoljára alkalmam nyílt önökkel eszmét cserélni, akkor optimistában tudtam beszámolni a régió helyzetéről. Ez volt az egyik legfontosabb év. Horvátország EU tag lett, és ez új lendületet adott a régiónak. Koszovó és Szerbia 13 áprilisában történelmi megállapodásra jutott, és úgy gondolom, hogy ez volt eddig a legjobb éve a régiónak. Nem ígérhetem meg, hogy ugyanilyen hangnemben számolhatok majd be a 2017-es fejleményekről. Azt kérném, hogy minél nagyobb figyelmet fordítsanak a régióra, támogassák a beindult, 20 évvel ezelőtt beindult folyamatokat, és az önök támogatásával úgy gondolom, hogy jobb jövőt építhetünk. Itt most megállok, David, nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak, és annyira őszintén próbálok válaszolni majd, amennyire csak egy külügyminiszter tud. Köszönöm, Enver, az észrevételeidet, bevezető ismertetődet. Hány további kollega jelentkezett hozzászólásra? Még ketten? Jó, akkor összesen 11-en szeretnének kérdezni, hozzászólni. Mivel Hodzsa urat is szeretnénk újra meghallgatni, mármint a válaszait, két perc ben szólhat mindenki hozzá. Lunacek asszony, tessék. Köszönöm, elnök úr és én is üdvözlöm a miniszter urat a külügyi bizottsági ülésen. Hadd ismételjem meg, hogy ma délelőtt 11 parlamenti képviselő volt ott az EP Koszovó baráti tagozat megalapításán, és mások is szerettek volna még eljönni. Az Európai Integrációs Bizottság, a Külügyi Bizottság elnöke is itt volt a koszovói parlamentből. Nagyon jó megbeszélés volt ez. Jó lenne, hogyha gyakrabban tarthatnánk ilyen beszélgetéseket, akkor jobban meg tudnánk érteni azokat a kritikus kérdéseket, témákat, amelyek érdekelnek bennünket. Hadd kezdjek egy olyan témával, amit ön is említett, és megpróbálom nem túllépni a két percet. Két dologról szeretném ma beszélni. A vízumokról és a régió helyzetéről. A vízumliberalizációról rengeteget beszéltünk, nagyon fontos, hogy a parlament a montenegrói demarkációs vonalról szavazzon. Tudom, hogy ön nem parlamenti képviselő, de vannak itt parlamenti képviselők is csak a koszovói állampolgárok nem utazhatnak szabadon a régióban. Persze vannak nagyobb országok is, másút Ukrajna, Grúzia, amelyek már megkapták a vízumliberalizációt. Én szeretném, hogy a Koszovó is megkapná, és ennek a parlamentnek az elsőprő többsége is így gondolkodik ehhez. A határdemarkáció terén kell előrelépést elérniük. Miniszter úr ön helyesen mondta, hogy az Európai Uniónak még mindig van öt tagállam, amelyek nem ismerték el Koszovót. Több mint a fele ugye már elismerte, és természetesen többnyire azt szeretnénk, hogy az ENSZ-be is felvegyék önöket. Amikor a térségről vitát folytatunk itt a parlamentben, el kell, hogy ismerjük, hogy az Európai Unió vesztett a súlyából a, a régióban és másutt is, mert nem tudjuk az eredményeket elérni. Esetleg még egy fél percet kaphatnék, mert koszovói előadó vagyok. Elnök asszony, Ön is nagyon szigorú, amikor elnököl a plenárisan, úgyhogy nagyon sajnálom. Esetleg a mondatot befejezhetem? Nem, a szabályok mindenkire az alelnökökre is vonatkoznak. Itt most előadónként beszélek. Jó, még egy mondatot, akkor tessék alelnök hosszan. Tehát Oroszország és Törökország befolyása olyan nagy, hogy nekünk parlamenti képviselőknek tisztában kell lenni ezzel, és gondoskodni kell arról, hogy az Európai Unió is erőteljesen lép fel a régióban. Én csak ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök asszony, és a következő plenáris ülésen Strasbourgban egy plusz percet fogok kérni. Az LPP részéről Daktuson úr, két perc maximum. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt külügyminiszter úr, tisztelettel üdvözöljük Brüsszelben. Fél órával ezelőtt találkoztam önnel és delegációjával az EU-Koszovó baráti csoport megalapításán, és még egyszer üdvözlöm Brüsszelben és az AFET szakbizottságnál. Kiváló eszmecserét tartottunk az EU Koszovó vegyes bizottság ülésen mm, nemrégiben Pristinában, és áttekintettük a még megoldásra váró fontos kérdéseket a kapcsolatrendszerünkben és az önök további integrációját tekintve a ma délelőtti beszélgetésen már feltettem egy kérdést, de nem volt ott idő, hogy válaszoljanak rá. Én még egyszer szeretnék visszatérni a korrupció kérdésére. Korrupció az egyik olyan feltétel a kettőből, amit még teljesíteni kellene ahhoz, hogy a vízumliberalizáció megvalósulhasson. Kérdésem, miután nemrégiben meglátogattam az önök országát, Igazából két kérdésem is lenne. Mit tesznek annak érdekében, hogy javuljon az általános benyomás a médiában, a közvéleményben, a, a demarkációs kérdésben. Másfelől, mikor tudják a korrupciós küzdelmet folytatni, vagy megoldani, vagy leküzdeni a korrupciót, és a szervezet bűnözés ellen fellépni hatékonyan. Köszönöm Freund úr, szocialisták. Köszönöm szépen elnök úr. Ott folytatnám, ahol uh, Lunacek asszonyt olyan durván félbeszakították. Csak viccelek. Csak vicceltem. Osztrák szolidaritás. Igen, osztrák-osztrák barátság politikai határokon átnyúló. Szóval ott szeretném folytatni, ahol Lunacek asszony abba hagyta, ugye a baráti csoportban is beszéltünk az orosz befolyásról a térségben, de most itt nagyobb a hallgatóság. Több mint pletyka, hogy Oroszország a Nyugat-Balkánon be akar avatkozni, tulajdonképpen kihasználják az Európai Unió gyengeségét arra, hogy megvessék a lábukat, nagyobb befolyásra tegyenek szert. Mennyire igaz ez Koszovóra, és mennyire látja problémának ezt az egész régió, az egész térség szempontjából. Köszönöm szépen, kedves kollega, most nagy kollega következik. Köszönöm szépen. Én nem fogok visszatérni azokra a kérdésekre, amelyeket már feltettek, de alapvető fontosságú, hogy Macedóniában robbanásig feszült a helyzet. A szomszédországok, Koszovó, Görögország, Bulgária nem igazán tesznek semmi pozitívat ahhoz, hogy a helyzet rendeződhessen, a feszültség enyhülhessen. Macedóniában ugye az etnikai feszültség tapintható, ön szerint nem lehetne a szolidaritás alapján együtt fellépni az albán közösségek Koszovóban és Macedóniában a feszültséget nem tudnak együtt enyhíteni? Köszönöm, nagy úr. Zsuvica asszony következik. Thank you, David. Köszönöm, David. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Szeretnék gratulálni ezen baráti kör létrehozásáért ma reggel. Én is be fogok lépni ebbe a baráti körbe, mert nagyon is érdekel az, hogy Koszovó előrelépését tudjuk támogatni. Ön a beszéde elején elmondta, hogy kihívás számukra a nem EU szereplők fellépése, nem nevezte meg őket, de Oroszországra, Törökországra gondolhatott. Ezen kapcsolatokról nem mondott semmit. Koszovó-Törökország kapcsolatáról. Hogyha ezt pontosítaná, azért hálás lennék. Ezen kívül a delegáció alelnökeként az egyedüli előrelépés, amit látok az, hogy a 383-as kódot bevezették. Semmi más nem változott. Hogyan lehetséges az, hogy nem sikerül megállapodásra jutniuk a montenegrói határ demarkációjával kapcsolatban. Az önök közgyűlésére tudnának hatni? Az egyedüli akadály önök számára a vízum liberalizáció szempontjából ez. Jó lenne, hogyha ezen pontosítana. Elnök, köszönöm. Volt képviselő az SND részéről. Köszönöm szépen. Nagyon örülök én is annak, hogy sikerült megnyitni az Európai Parlament Koszovó közötti baráti kört ma délelőtt. Szeretnék néhány szót beszélni azon kérdésekről, amelyeket még a konfliktus után rendezni kell. Koszovó már bevezetett joganyagot arra vonatkozóan, hogy a szexuálisan bántalmazottak, túlélők inkluziója mennyire fontos. A mártírok, rokkantak, veteránok, a koszovói felszabadító hadsereg tagjai és családtagjaikra vonatkozóan. A szexuális bántalmazások női túlélői számára támogatást ígértek, de eddig ezt nem jelent meg. A szexuális erőszak áldozatainak a nyilvántartásával kapcsolatos munka mikor fog elindulni a gyakorlatban? Mikor érjük el azt, hogy a túlélőkre jogban, a túlélők jogait jogszabályokban is előírják és megfelelő támogatást kapnak? A képviselőtársaimmal odafigyelünk arra, hogy ezen ígéreteket mikor fogják valóban betartani a gyakorlatban. Elnök, köszönöm. Weigel képviselő az ALDE részéről. Weigel képviselő. Rados úr, elnézést, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr, a bevezetőjét. Az ön által már felvetett kérdéseken túlmenően a legfontosabb kérdés a montenegrói demarkációs vonal kérdése és a korrupció elleni fellépés, valamint a vízumliberalizáció. Ön beszélt arról is, hogy Szerbiával milyen kapcsolat és párbeszéd létezik. Alapvetően nagyon pozitívan szólt, én ezt mindenképpen üdvözlöm, hiszen a végső célja ezen beszélgetésnek az, hogy a két állam kölcsönösen elismerje egymást. Ön elmondta, hogy 2013 után, amikor a, az elvi megállapodás megszületett a szerközösség, koszovói szerközösséggel kapcsolatban, azóta nagyon sok előrelépés nem történt. Mik legyenek az első lépések azért, hogy a kölcsönös elismerés és a helyzet normalizációja lehetséges legyen pontosítana azon, hogy milyen szakaszokat lát a tárgyalások során Koszovó és Szerbia között, figyelembe véve, hogy a kapcsolatokat hogyan lehetne végső sorban is rendezni a két állam között. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Epiditeios képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszter úr, a szakbizottságunkban. Köszönöm a tájékoztatását. Két kérdésem lenne. Nemrég a koszovói elnök és Albánia államfője közös nyilatkozatot adtok ki, és arról beszéltek, hogy Albánia és Koszovó között unió létezik. Milyennek a pontos jelentése? Önök mit nyernek abból, hogyha ez az unió létrejön? A második kérdésem Albánia expansionális álláspontot képvisel, Nagy Albániáról beszél. Görögországgal kapcsolatban, ha netán ez az unió létrejönne, akkor mondja el nekünk, legyen szíves, hogy ilyen feltételek között hogyan tudnánk elismerni az önök országát. Thank you. Köszönöm. Kanyete képviselő. Köszönöm. Miniszter úr, egyenesen fogok fogalmazni. Üdvözöljük, de az Európai Parlamentet nagyon aggasztja, hogy milyen komoly feszültségek vannak a Nyugat-Balkánon. Szeretném felolvasni Koszovóval kapcsolatban szeretném figyelmeztetni az önök országát, hogy a nacionalista retorika csapdájába ne essenek bele. Ez valódi csapda, saját országom tapasztalatából mondhatom. Különösen azért kérem ezt, mert vannak harmadik országok, Oroszország, törögország, radikális iszlám, amelyek beavatkoznak az önök társadalmába. És ezért kérem azt, kérdezem öntől, hogy hogyan értékeli ön ezen szereplők befolyását az ön országára. Az utolsó kérdésem pedig konkrétabb. Miután Ramos Harajinai visszatért Koszovóba, milyen kilátások vannak arra, hogy fenntartsák a, a tárgyalást Szerbiával a két ország között? Köszönöm. Köszönöm. Végül Péter Le és Kukán képviselők következnek. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm, köszönöm, hogy egyértelműen fogalmazott. Azt gondolom, hogy a helyzet még rosszabb, mint az a padhelyzet, amiről ön beszélt. Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból visszalépés történt, tehát nem egyszerűen csak függőben maradtak kérdések, és ez engem rendkívüli módon aggaszt. Mit jelent 25 évvel ezelőtt ehhez képest tudjuk, hogy mi történt, és tudjuk, hogy milyen következményei voltak ennek. Kölcsönös felelősségünk és kötelességünk az ilyen lehetséges fejlemények ellen fellépnünk. A kérdésem egy részére már megkaptam a választ, de szeretnék még egy kérdést feltenni, amit a baráti kör előtt is már feltettem. Bizonyos szereplők Nyugat-Balkánon a belső piacot szeretnék terjeszteni, és erre vonatkozóan szeretném a válaszát meghallgatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Edward Kukán. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük miniszter urat a szakbizottságunkban. Mindig örülünk annak, hogyha eljön hozzánk. Egyebek mellett ön beszélt arról, hogy mennyire élénk a koszovói társadalom, és hogy az önök országa a legfiatalabb demográfiai szempontból Európában. Igen, ez így van, ez valóban mindenképpen pozitívum és fontos erőforrás, és ezt felelősen, komolyan kell kezelni, ezt az értéket. Önnek komoly kutatói háttere van, professzor. Hogyan tudná leírni a párbeszédet a politikai elit a politikai pártok vezetői között Koszovóban arra vonatkozóan, hogy az ország jövőjét hogyan lehetne kialakítani. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük a kérdéseket és az észrevételeket. 15 percünk maradt körülbelül, hogy meghallgassuk miniszter urat. Lojze Péterle kérdéséhez kapcsolódóan szeretném én is tudni, hogy milyen terveik vannak arra vonatkozóan, hogy Nyugat-Balkánon egy belső piacot alakítsanak ki. Maximum 15 percet kap, miniszter úr. Köszönöm szépen a kérdéseket, az eddig feltett kérdéseket, és köszönöm, hogy ennyire őszintén és közben támogatóan nyilatkoznak Koszovóval kapcsolatban. Megteszem, amit tehetek, hogy a lehető legrészletesebben megválaszoljam a feltett kérdéseket, és a témákra kitérjek. Lunacek asszony kérdése az volt, hogy mit teszünk, a vízum liberalizáció tekintetében, és mi történik majd a koszovói parlamentben a közeljövőben a határdemarkáció megállapodásának ratifikációjával. Tisztáznám, hogy a határ demarkáció nem egy államközi kérdés, hiszen kiválóak a kapcsolataink Podgoricával. Nagyon örülünk annak, és büszkék vagyunk arra, hogy ez az ország NATO tagság felé halad. Ez nagyon sokat jelent számunkra. Nem csak Montenegró számára fontos ez, Koszovó számára is. Ez rendkívül jó hír 2017-ben az egész régió számára. Ami a vízummentesség kritériumait illeti, és hogy mi, a koszovai kormány mit teszünk ezzel kapcsolatban. Nos, a következő napokban lesz egy parlamenti ülés, ismét ratifikálni akarjuk ezt a jogszabályt, és azt reméljük, hogy megfelelő, e, tehát hogy elegen fognak erre szavazni azért, hogy ratifikálhassuk az önök által javasolt megalapodást. Ez a kormány célja. De őszinte leszek, nagyon frusztrált is vagyok, amiért elhalasztották éveken keresztül ezt a kérdést. De önök nálam is jobban tudják, hogy a parlamenten belül olyan helyzet alakulhat ki, amelyről a külügyminiszter nem nyilatkozhat, hiszen külön illetékességeink vannak. Elhangzott egy kérdés a korrupció és a szervezetbűnözés elleni küzdelmünkre vonatkozóan. A jogállamiság a kormány számára a további prioritás. És azt gondolom, hogy sokat tettünk eddig. Az EULEX misszió jó munkát végzett eddig Koszovóban, és támogat minket de a kormány maga is nagyon fontosnak tartja, hogy ez legyen a legfőbb prioritásunk. Az ügyészeink, az igazságszolgáltatás, a rendőrség kiváló munkát végeznek és végeztek az elmúlt hónapok során. Nagyon jól sikerült előrelépni az EU-val, és azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy Mogherini asszony Pristinában járt, és azt mondta, hogy a határvonal az utolsó feltétel, aminek meg kell felelnünk. Ez nem a mi értelmezésünk, ez az, ahogy önök az általunk elért előrelépéseket értékelik. És azt gondolom, hogy nagyon fontos előrelépéseket sikerült elérni a korrupció és a szervezetbűnözés elleni küzdelemben. Ami Freund képviselő kérdését illeti. Oroszország szerepe, hogy Oroszországnak befolyása van-e Koszovóban? Nem, nincsen. A politikai és kulturális kontextus miatt. De vannak olyan országok a térség, térségben, amelyek geopolitikai szempontból Oroszország bővítményének számítanak. Fel kell tenni a kérdést, hogy Szerbiának milyen az együttműködése Oroszországgal. Létrehozták az első katonai bázist Nisben, a második legnagyobb városban, ami nincsen túl messze Koszovótól, Boszniától, Montenegrótól, Bulgáriától. Ez mindenképpen aggaszt minket. 2000-ben Putyin elnök, Oroszország miniszterelnöke volt akkor, meglátogatta a térséget, és részt vett egy regionális csúcson Zágrábban, ahol akkor először mondta ki nyilvánosan, hogy a Fekete-tengeri térség után Nyugat-Balkán a második prioritása Oroszországnak külpolitikai szempontból akkoriban azt nem vettük nagyon komolyan, de az elmúlt két-három évben azt láttuk, hogy valójában a történelem megismétli magát. És ez mindenképpen aggaszt minket. Amikor harmadik szereplőkről, harmadik országokról beszélünk, geopolitikai versenytársról beszélünk, a nyugat ellenében, nos, a Balkánon akkor én Oroszországra gondoltam. Azt gondolom, hogy Oroszország minden rendelkezésére álló diplomáciai, gazdasági, kereskedelmi, energetikai és soft power eszközzel él azért, hogy befolyással legyen a régióban a belső helyzetre. És mivel a régióban státuszkó van és padhelyzet, ez mindenképpen nagyon jó az orosz célok szempontjából, és támogatja az ottani orosz fellépést. Ezért az európai vállalás az egész térség támogatására, azért, hogy az EU felé induljon el ez a térség, és a NATO tagság felé, ez azt gondolom, hogy rendkívül fontos cél. Nem szabad feladniuk ezt a célt. Csak azért, mert néha az egyes tagállamokban valamilyen belpolitikai helyzet alakult ki. Fontos egyértelműen fogalmazni arra vonatkozóan, hogy a következő tíz évben hova kell elérnie a térségnek. Szívesen beszélnék még erről, de elnök úr azt mondta, hogy nincsen túl sok időnk. Úgyhogy megpróbálok mindenki kérdésére választ adni. Nart úr kérdése arra vonatkozott, hogy Macedóniában egy határhelyzet milyen is. Nos, nagyon fontos Macedónia Koszovó számára, és azt szeretnénk, hogyha Macedónia sikeres lenne. De ami ott történt, nekünk a kormánynak a kapcsolata a macedón kormányjal rendkívül jó. Nekem nagyon jó a kapcsolatom a külügyminisztertársammal, nap mint nap kapcsolatban állunk, és jó barátom ő. De ami a macedóniai belső helyzetet illeti, nem csak az elmúlt három hónapban, hanem már évek óta ezt úgy tudnám leírni, hogy polarizálódik a macedón társadalom, a macedón közösségek, a macedónok egymás között. És ennek semmi köze a külső tényekhez, amely Koszovóból jönne esetleg, semmilyen koszovói befolyásnak nincsen ehhez köze. Amit ott látunk, az azt jelenti, azt, az, azt jelenti hogy különböző megközelítések vannak jelen a különböző pártokban. A kérdés az, hogy a demokratikus intézmények mennyire erősek azért, hogy az országban demokratikus megoldásokat nyújthassanak a választások utáni időszakban. Nem hiszem, hogy Skopjében, hogyha megnézzük a két fő pártot, azt a benyomást kell, hogy keltse, hogy ez egyfajta beavatkozás Koszovó részéről, vagy Albánió részéről Macedóniában. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogyha a, ott az albán közösség látható lenne. Nem kisebbségről van itt szó, itt egy nagyon komoly kisebbség, 30% a lakosságnak. Fontos, hogy ők a közélet részét képezzék a kormányzás minden szintjén és azt gondolom, hogy a 21. században egy közösség, amely a lakosság 30%-át teszi ki, hogyha nem használhatja a saját nyelvét hivatalos nyelvként központi szinten, akkor ez egy olyan kérdés, amelyre itt a parlamentben is ki kell térnünk. De mindenképpen érdekünk az, hogy az albánok is részét képezzék a gazdasági és a közéletnek Macedóniában, és szeretnénk, hogyha Macedónia tovább lépne a NATO tagság és az EU-s tagság útján. Macedóniával kiválóak a kapcsolataink, és mindet megteszünk azért, hogy ezen kapcsolatok még erősebbek legyenek. És nagyon jó a gazdasági együttműködés is a két ország között. Surica képviselő a török-koszovói kapcsolatokra kérdezett rá. Egyértelműen ki kell mondanom, hogy nagyon jó a kapcsolat a két ország között. Törökország nagyon fontos szereplő. Nem csak Dél-Kelet-Európában, hanem nemzetközi szinten is. A két kormány között szorosak a kapcsolatok, de azt gondolom egyfajta mítosz alakult ki a török befektetésekkel kapcsolatban a régióban. Hogyha megnéznénk az adatokat, akkor nem hiszem, hogy ez igazán aggasztó lenne. Rados képviselő a párbeszédről tett fel egy kérdést arra vonatkozóan, hogy mi hogyan értékeljük a párbeszédet és annak a jövőbeli alakulását. Mindent megteszünk azért, hogy a szerb közösség koszovói beilleszkedését végrehajthassuk. Azt gondolom, hogy ez a szerb közösség érdeke, hogy ezt a társulást ki lehessen alakítani. Őszintén szólva, azt hiszem, hogy Koszovó mindig is tudta, hogy milyen jogokat kell biztosítani a szerbeknek, a Koszovóban élő szerbeknek. Ma a Koszovóban élő szerbek maximális jogokkal rendelkeznek, nem csak a Balkánon belül, hanem Európában is kiterjedt jogokkal rendelkeznek. Ugyanakkor nem szeretjük azt, hogyha a Koszovóban élő szerbek Szerbia terjeszkedésének az eszközei, hogyha a koszovói ügyekbe Szerbia így próbál beavatkozni. Az önkormányzatok társulását kialakítottuk, de az önkormányzatok társulását a koszovói szerbeknek is támogatni kell. A Koszovóban élő szerbek a koszovói társadalom részét képezik, és nem szabad, hogy megosszák a társadalom többi részét. Azt gondolom, hogy elég jó előrelépést sikerült elérnünk a helyi szintű integráció szempontjából, hiszen tíz önkormányzatot koszovói szerbek vezetnek, és 10-11 képviselői helyük van a parlamentben, és az intézményeink részét képezik. A probléma az, hogy Szerbiának soha nem volt érdeke az, hogy támogassa a szerbeket. Hogyha Horvátországban, Koszovóban élnek, vagy Montenegróban, vagy máshol, Szerbia nem támogatta, hogy azon tagállamok részét képezzék, inkább próbáljuk őket felhasználni arra, hogy az ott élő szerbek beavatkozzanak ezen országok ügyeibe. Ami a jövőbeni párbeszédet illeti, azt gondolom, hogy két-három éven belül Szerbiával le kell ülnünk és meg kell állapodnunk. A megállapodás célja az kell, hogy legyen, hogy Koszovó ENSZ tag lehessen, a fő cél az kell, hogy legyen, hogy kölcsönösen elismerje egymást a két állam, és egyfajta megbékélési folyamatot kell elérnünk. Fontos hogy a béke megállapodást mindkét ország aláírja. De Koszovó független állam, és ezen párbeszéd nem arról fog szólni, hogy Koszovónak milyen a státusza, hogy Koszovó szuveréne. Eddig technikai, pragmatikus kérdésekkel foglalkoztunk, és szeretnénk, hogyha a párbeszéd második szakasza a kölcsönös elismerése irányulna az ENSZ tagságra, hiszen egyébként nincsen értelme a párbeszédnek, és semmi sem fog változtatni a Koszovó-Szerbia viszonyában, vagy az egyik legfontosabb kérdésben, ami komoly történelmi kihívás a régióban, a normalizációs folyamat a két ország között. Epidemos képviselőnek, ha jól ejtem a nevét, én magam tanultam ógörögül amikor a Bécsi Egyetemen tanultam, és akkor lefordítottam Plátót németre, legalábbis írásainak egy részét. Görögországot rendkívül nagyra értékelem és becsülöm, és a görög kultúrát. És egyetértek önnel, ami a második kérdését illeti, nem az első kérdése kapcsolatban. A második kérdés arra irányult, hogy miért ismerje el Görögország Koszovót mert semmi oka nincsen arra, hogy ne ismerje el. Belső és regionális okokból sem. Koszovó új ország. A történelem során mindig is kiválóak voltak a kapcsolataink, és azt gondolom, hogy az elismerés nagyon jó eszköze annak, hogy megerősítsük a kapcsolatokat a két ország között. Büszke vagyok arra, hogy a gazdasági fórumunkat Pristinában a görög üzletemberekkel két hónappal ezelőtt megszerveztük. Nagyon komoly érdeklődés van a görög üzletemberek és üzleti világ részéről, hogy Koszovóban befektetéseket hozzanak létre. És nagyon jó nemzetközi intézményes együttműködés létezik a két ország között. Ami a Nagy Albánia diskurzust illeti, őszintén szólva ez nem komoly aggodalom Koszovóban. Koszovó független állam, független állam marad, és az a célunk, hogy a kapcsolatunk az Európai Unióval a lehető legerősebb legyen, és minden más országgal a lehető legerősebb legyen. I think madam, Kányete asszony, hogyha a tárgyalások folytatódnak, akkor úgy vélem, hogy Remus Elén e- szabadalengedése után nagyon fontos a párbeszéd, ezt folytatni fogjuk, de a legfontosabb az az, hogy lássuk azt, hogy miért fontos a párbeszéd. Néhány megállapodást, amit eh, elértünk, eh, azokat már végrehajtottuk, némelyiket nem. Szerintem koncentrálni kell a végrehajtásra, de második fordulóban a párbeszédre is koncentrálni kell. Peterle úr a közös piacról kérdezett engem. Hadd szögezzem le. Úgy vélem, hogyha a régió bizonyos országai szabad kereskedelmi megállapodást kötnek Oroszországgal, és valaki azt javasolta, hogy legyen ott egy szabad piac, akkor meg kell kérdezni azt magunktól, hogy az a szabad piac, az európai piac kiterjesztése lesz-e, vagy az orosz piacé. Szerintem ez egy nagyon fontos geopolitikai kérdés. Koszovó ellenzi ezt az elképzelést, mert Szerbia és Bosznia még mind nem ismerték el Koszovót, és ezen politika miatt nagyon sok akadály van a vállalatok a cégek nehézségekkel kell, hogy szembe nézzenek. Nálunk ráadásul nem is lehet vízumentesen utazni, a Schengen zónában sem. A személyek, a tőke, az áruk szabad mozgása ez hogyan valósulhatna meg ezen a regionális piacon. Attól is tartanak a Balkánon, nem csak Pristinában, hogy a szabadkereskedelem kiterjesztése a bővítés egy alternatívája. Én azt kérném, hogy támogassák azon országokat, amelyek belső reformokat hajtanak végre. Aláírtuk a stabilitási és társulási megalapodást, és ez nagyon fontos szerintünk ez. Nagyon fontos, hogy ne vesztegessünk időt az olyan projektekre, mint a közös piac. Az utolsó kérdést Eduard Kukán tette fel. a szexuális visszaélések áldozatai. Ez nagyon kényes kérdés. Feljegyeztem azt, amit mondott, és beszélni fogok a kormányunkkal arról, hogy mit lehet tenni. Nagyon fontos prioritás a számunkra, a kormány számára. Támogatni kell a háború áldozatait. Nagyon fontos ez minden csoport számára. A jelenlegi elnök Tacsi úr, illetve Jelega korábbi elnök is ezt prioritásként kezelte. amikor a korábbi amit a korábbi brit külügyminiszter is elkezdett, az az út a megfelelő Sajnálom, hogy kihagytam ezt a kérdését. Utolsó kérdés, tehát Edward Kukantól érkezett, aki nagy támogatója Koszovónak, de a Balkánnak is. Valóban így van, Koszovó tényleg az egyik legélénkebb társadalom, ez fakad a demográfiából is, de a belső kontextusból és 1999. júniusától 2008-ig, de még utána is, Koszovóban egy nagyon nagy nemzetközi közösség volt jelen. Ez volt az első paraméter, amely miatt mi nagyon modernek, nyitottak és élénkek vagyunk. Nagyon nagy a diaszpóra is itt. Koszovóiak erre mindenhol a világon és emiatt a társadalmunk nem olyan, mint 20 évvel ezelőtt. Ezt a fajta szociális tőkét próbáljuk kiaknázni, nem csak a gazdasági helyzet javítására, hanem arra is, hogy um, legyen másfajta politikai helyzet, milyen a politikai párbeszéd a párt pártok között a fontos külügyi kérdésekben. Bizonyára tudja, hogy a külügyi politika mindenhol egy olyan fórum, amelyet belső célokra kívánnak kihasználni. De szerintem a társadalmunkban még mindig van kohézió, és még mindig nagyon erős a remény kultúrája, és ezen kohézió, illetve a remény ilyen erős kultúrája miatt Koszovó sikeres lesz. A pristinai ellenzéki barátaimnak nem fogom itt megmondani azt, hogy mit tegyenek, de nálunk a parlamentben elég jó demokratikus eszmecserék vannak. Fele mindenet, ahogy ezt az önök nyelvén mondják. Köszönöm szépen, miniszter úr, értékeljük az őszinteségét a mai vitában. és a jövőben is lesznek hasonló eszmecseréink önnel. Szerintem nagyon hasznos eszmecsere volt ez. Sok szerencsét, sok sikert kíváncsunk, kívánunk, főként a vízum mentesség felé vezető utolsó úton. Köszönöm szépen, hogy eljött, mondja az elnök németül is. Right, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, 18-as napirendi pont tájékoztatás az AFEC bizottság pakisztáni látogatásáról, ez szerintem rövid lesz. A pakisztáni adhok látogatás április 18 21-e között zajlott le. A szabizottságunk 8 napja vett ezen részt, a Fantasztikus 8. Uh, Amjad Bashir, Jean Lambert and me. Ők voltak tehát a tagok. A célunk az az volt, hogy nagyon jó programot bonyolítsunk le, nagyon jó találkozóink voltak a pakisztáni parlament képviselőivel, a diplomácia képviselőivel, különböző ajtröztökkel, az AFET weboldalán megtalálják különböző tájékoztatókat. islamabadban találkoztunk Szatacs Sziszel, aki a miniszterelnök külügyi tanácsadója Kulandaszt Kiákánnal, aki a kereskedelmi miniszter, és akit elhívtunk az EU-Pakisztán baráti csoportba. A parlament elnökével is találkoztunk, a külügyi ö, szakbizottság képviselőit is meglátogattuk a parlament mindkét házából. Na, Nasahana Joával is találkoztunk, aki biztonsági tanácsadó, illetve a szabad ellenzéki pártok képviselőivel és Imran Kánnal, és Feruk Sattu úrral, a Mutahide Kwami mozgalom képviselője volt, és számos más tárgyaló partnerünkkel is találkoztunk. Pesevárban ellátogattunk az UNHCR eh, visszatértési centrumba, afgán menekültek számára, és egy iskolába is eljátogattunk, amit az EU támogat. A Kajbra Paktunkwa közgyűlés elnökével is találkoztunk. Utolsó napon pedig Ranemoar Ipalkánnal találkoztunk, a Punjabi elnökkel, és Punjab miniszterével is találkoztunk, majd végezetül egy a pakisztáni nem kormányzati emberjogi szervezettel is találkoztunk. Beszéltünk minden találkozónk során az EU-pakisztáni kapcsolatokról, illetve az új stratégiai tervről, amelyről majd még nyáron esik szó. A képviselők közös érdeklődésre számot tevő témákat vetettek fel, például gazdasági, biztonsági témákat, de felvetettük a jogállamiság, a jó irányítás témáját, és az emberi jogi vetületet sem hagytuk ki, Beszéltünk Pakisztán, indiai Kínával fenntartott kapcsolataival, de szélesebb körben a öböl térség országaival és és arról is beszéltünk, hogy el lehet a konfliktusokat megoldani a régióban. Ez egy nagyon jól előkészített látogatás volt. A pakisztáni vendéglátóinknak szeretnék köszönetet mondani a vendégszeretetükért, és ennyi lett volna tehát a tájékoztató az a FED látogatásunkról. Kíván-e valaki valamit mondani ezzel kapcsolatban. Zsázson úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiválóan összefoglalta, hogy milyen sűrű programot bonyolítottunk le a pakisztáni látogatásunkon én különösen érdekesnek találtam ezt a látogatást. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és az iszlamabádi kollégáknak, akik előkészítették ezt a látogatást. Nagyon bonyolult körülmények között, hiszen a konjunktúra éppen a Panama Papers-el kapcsolatos legfelsőbb bírósági ítélet határozta meg. A miniszterelnök családja is érintett ebben az ügyben. Sharif miniszterelnökkel egyeztettünk, színvonalas volt a látogatás a körülmények ellenére, tehát a helyi utazásokat borzasztóan nehéz volt megszervezni, ugyanakkor nagyon érdekes betekintést nyertünk Pesavárban és Lahoréban, és abba, hogy Pakisztán mennyire sokszínű és mennyire bonyolult ez az ország. Részemről a látogatás nyomon követés során, ugye ez egy nagyon gazdag látogatás volt, mivel az AFET-nek és a Védelmi Albizottságnak is tagja vagyok, úgy gondolom, hogy a nyomonkövetés során érdemes tovább foglalkozni ezzel a biztonsági témával, talán a szedén keresztül a pakisztáni hatóságok nem akarták, hogy túlságosan sok témát is felöleljünk, tehát inkább az EU-pakisztáni partnerségre összpontosítottunk, de úgy gondolom, hogy a jövőben fontos lenne a védelmi biztonsági kérdésekkel foglalkozni, nukleáris fegyverek, terrorizmus, Regionális helyzet ugye az afgán szomszédság miatt, Afganisztán továbbra is problémás ország, biztos, hogy hasznos lenne az is, hogyha előbb-utóbb olyan látogatást tennénk, eh, amelynek során a pakisztáni katonákkal is eszmét cserélünk. Nem könnyű ezt megvalósítani, de nélkülözhetetlen lenne ahhoz, hogy jól kiegészítsük azt, amit itt eh, elvégeztünk. Köszönet még egyszer a szervezésért. Thank you, Arnaud Köszönöm szépen Dánzsa úrnak azt is, hogy tartott a két perc mellett. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném azt megismételni, azt, amit az elnök is elmondott, vagy amit Dánzsa úr elmondott, csak három nagyon fontos pontot szeretnék kiemelni. Először is jó volt az, hogy az Európai Unió támogatja a pakisztáni képzéseket. Ellátogattunk Pesevárban egy lányiskolába, nem fogom elmondani most azt, hogy milyen jól tanulnak ott a lányok, és mennyire szeretnének tanulni, de ez tényleg egy nagy vívmány a családok számára az, hogy a lányaikat iskolába küldhetik a, ott ugyanis a radikális iszlamisták állandóan fenyegetik őket. A második aspektus azt a kérdést illeti, hogy mi lesz a szabadkereskedelmi megállapodással. A pakisztáni kollégák már beszélnek erről az intában, és beszélni kell erről. A harmadik aspektus pedig a menekültügyi politika, illetve az azt övező probléma. Pesevártól 10 kilométerre ellátogattunk egy menekült táborba, és hogyha ott beszélünk olyanokkal, akik már 25 éve ott élnek, ott születtek, és most a talibántól kell, a talibán előtt kell menekülniük, akkor szerintem nem lehet mit mondani erre. sokkal jobban kell figyelnünk erre a kérdésre, véleményem szerint. Végezetül szeretnék az Európai Unió missziójának, illetve az ottani nagykövetnek is szeretnék köszönetet mondani ezért a látogatásért. Köszönöm. Köszönöm szépen Kénz kollégának, most pedig Basia úr. Bár az én látogatásom rövid volt, az első nap után vissza kellett térnem, Jó volt a látogatás, jól szervezett volt ez. A miniszterelnök sajnos az utolsó pillanatban lemondta a találkozónkat, mert egy nagyon fontos bírósági döntést vártak, amely de sikerült találkoznunk a külügyminiszterrel, a kereskedelmi miniszterrel, a parlament elnökével, az, hogy a fő azok ott voltak, és az, hogy nyíltan beszéltek minden témáról, az mindenképpen jó volt, semmit nem söpörtek a szőnyeg alá, nem voltak tabu témák. Tovább kell együtt működnünk annak érdekében, hogy erősítsük az EU, illetve a Pakisztán közötti kapcsolatokat a stratégiai partnerség, amelyet szeretnének elérni, és amelyen mi is munkálkodunk, ez jó, és szerintem meg kellene hívni Navás Arif miniszterelnököt ide. Úgy gondolom, hogyha ellátogatna ide, akkor jobban megetenénk egymást, sikerülne félreértéseket eloszlatni. Összességében jó volt a látogatás, sikerült sokat tanulni, és szerintem ezt folytatni kell. Köszönöm, mondja az elnök. Utolsó hozzászólónk következik. Először Rados úr, majd Lambert, és Nina Gill. Nát úr is? És a lengyel kolléga és Jurek úr. Oké, okay, öt kollega, értem. Rados úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Koja ima oko 200 milijuna stanovnika. Oh, ah, okay. Rendben, köszönöm szépen, elnök úr nagyon jól összefoglalta a látogatást. Pakisztán nagyon fontos ország, nagyon sok a belső nehézség itt. A legutóbbi hatalomváltás demokratikusan ment végbe, remélhetőleg a jövőben is ez így marad. Nagyon fontos kapcsolatai vannak Indiával, Kasmíron, Afganisztán szomszédos országa is, amely nagyon instabil ország. Egy aspektus szeretnék kiemelni, káromlásra vonatkozó törvény. Három nő egy férfit vádolt azzal, hogy isten káromlást tartott végre, megölték ezt a szemét. A politikai pártok nagyon mérsékelten bánnak ezzel a kérdéssel. Rámutattunk a problémára, de attól tartok, hogy nem igazán sikerült ezeket a kérdéseket definiálni, és mivel nagy a szegénység, a radikalizáció folytatódhat. Köszönöm szépen, Jean Lambert következik. Köszönöm szépen. Én most úgy szólok, mint a dél-kelet-ázsiai országokkal fenntartott delegáció vezetője. A GSP plusz megállapodás 2004 óta van ez Pakisztánnal élentben, és elfogadták az ide vonatkozó mechanizmust, megpróbálnak a 27 eh, releváns egyezményben előre mozdulni. Ezt hallhattuk a regionális közgyűlésen is, de Punjabban is. A független emberi jogi bizottság is elmondta azt, hogy úgy vélték, hogy ez nagyon hasznos mechanizmus volt. Azt láthatták, hogy előrelépés van a jogszabályozásban, például a nők jogaira vonatkozólag, vagy a nők elleni erőszak szembeni jogszabályban, vagy a gyermekjogok tekintetében. Vagyis ez egy olyan terület, amelyet mindenképpen nyomon kell követnünk, de érdekes volt erről hallanunk. A másik kérdés, amelyről beszéltünk, ez a Kína-Pakisztán folyosó volt, és az, hogy ennek milyen hatása van regionálisan, az országra nézve, nagyon sok reményt fűznek ehhez. Belucsasztánon keresztül halad ez, és eh, Belucsasztánból is volt egy delegáció ma a parlamentben, és délután lesz egy találkozó velük, tehát akiket ez érdekel, az eh, eljöhetnek. Ez lett volna még a téma, még az Isten káromláshoz hozzászólva, mielőtt megérkeztünk, azért fogadtak el egy történelmi állásorolást, amelyben felismerték azt, hogy meg kell változtatni a törvényeket. Persze nem akarják még eltörölni ezeket a törvényeket, amit mi szerettünk volna. Tehát ezt is nyomon kell még követni, hogy ez hogyan alakul. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nina Gill. Köszönöm szépen. Egyetértek a kollégákkal abban, hogy rendkívül érdekes volt ez a látogatás, és jó volt ez a lehetőség, és hogy részt vehettem ezen. A pakisztáni részről is volt akarat a párbeszédre, a részvételre, de számomra, ami a legfontosabb az egész látogatásból, az az volt, hogy sikerült a civil szervezeteket találkozni. Fontos látni azt, hogy vannak aggájaik az emberi jogok a szólásszabadság kapcsán, és csatlakozva Rados kollégámhoz az istenkáromlási törvényekről néhány nappal érkezésünk előtt egy, egy egyetemistát meglincseltek istenkáromlás miatt illetve más erőszakos tettekről is hallhattunk, tehát tényleg foglalkozni kell a, azzal, hogy nincs igazán egyfajta um, tolerancia a vallási közösségek között. A kormánynak is amit tennie kell ezen a területen. A, az Isten káromlásra vonatkozó törvényt túlságosan széles körben alkalmazzák, erősebb biztosítékokra van szükség, meg kell védeni a szólásszabadságot csatlakozva Jean Lambert eh, hozzászólásához a GPS plusszal kapcsolatban, szerintem ezt halkahaszhatnánk a tárgyalások során, kihasználhatnánk ezt, és tényleg kell visszajelzés, erről látni kell azt, hogy tényleg lépnek-e azon kérdésekben, amelyeket a civil szervezetek felvetettek, de azzal kapcsolatban is, amit elmondtak az öböl térségből származó finanszírozás tekintetében, illetve a gyűlöletkeltés tekintetében. Tehát ezekre koncentrálnunk kell. Köszönöm szépen, kollégák! Egyre több kolléga kívánna hozzászólni. Nézzék, már így is 15 perces késésben vagyunk, van még egy vitánk Dél-Amerikáról, és 12.30-kor kezdődik egy workshop, tehát mindenki tartsa be a felszólalás időt. Jurek úr, a következő. Nagyon szépen köszönöm a szót. Röviden szeretném megkérdezni azt, hogy milyen fajta új információt sikerült kapniuk HCBB helyzetéről. Ezen akivel minden kapcsolat során el kell mondani azt, hogy a kapcsolatokat nem mértékben befolyásolja az iszlám képe. Pakisztánt mindig is pluralista országnak tartották. Musharraf alatt autoritár rezsim volt, és a buta családra is emlékezni kell, de mindig is egy pluralista ország volt, és most pedig a muzulmán közösségek reakcióját láthatjuk a keresztény társadalommal szemben, és a politikusoknak ezt látniuk kell. Persze vannak politikusok, és akiket erőszakkal fenyegetnek, de a fenyeget, ez a fajta fenyegetés persze nem mentesít őket a felelősségük alól. Több információt szeretnék ezzel kapcsolatban, hogyha van információjuk. Mr. Jurek, I would suggest... Jurek úr, azt javaslom, hogy erről a témáról mi külön beszélgessünk, nem a külügyi szakbizottság nyilvános ülésén kellene megbeszélni, hanem inkább a csendes diplomácia eszközeivel, úgyhogy kérem, hogy keressem meg. Zafkó asszony. Köszönöm, elnök úr. Röviden fogok fogalmazni, mert az ismertetőjében már jól összegezte a látogatás lényegét. Én csak a 16 millió nő helyzetéről beszélnék, akik nem szavazhatnak, mert nincs személyigazolványuk. Úgy gondolom, hogy ezt a témát nyomon kell követnünk, illetve csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik a biztonsági témákat megemlítették. Ugye nagyon fontos, hogy a menekültek visszatérésének otthonaikban 30 évig voltak egyesek menekültáborban, ugye lányok nem járhattak iskolába, súlyos biztonsági problémákat vethet fel mindez, úgyhogy érdemes lenne erről később beszélnünk. Köszönöm. Nát úr következik. a szociális társadalmi kérdésekre szeretnék visszatérni Pakisztánban. Ugye a tálib doktrinához hasonló doktrina alapján ö, oktatják a gyerekeket, ö, fanatizálják őket iskolákban. manipuláció történik eh, pakisztáni hadsereghez tartozó eh, titkos eh, szolgálat szerepe is tisztázandó, a madraszák kulcsfontosságúak a radikalizáció szempontjából, és a terrorizmus a áldozatai a pakisztánok ez érdekel engem sokkal inkább, mint a Bútó család politikai helyzete. Köszönöm végül Mikhail Gáler. Köszönöm, nagyon röviden fogalmazok, sajnálom, hogy nem tudtam elmenni a látogatásra. Uh, Nina Jill az Armádi uh, asszonyról beszélt, akivel találkoztak. Hadd kérdezem meg, hogy ezek az Ahmadi kisebbséghez tartozó emberek azok, csak ők vannak külön választó listán? Én azt hallottam, a minisztertől, hogy az akmádiak részére felelított lajstromot már megszüntették. Köszönöm a kérdést. A kollégákra tekintek, én nem emlékszem, hogy bármilyen tájékoztatást kaptunk volna. Mindenki ugyanezt jelzi. Igen, elnézést, elnök úr. Mihály ugye választási megfigyelő missziót vezetett, és volt egy sor ajánlása, ezekre mind eh, rákérdeztük. Eh, elismerték, hogy eh, nem alkalmazzák még őket, de megígérték, hogy a következő választásokra ezeknek egy részét alkalmazni fogják. Köszönöm szépen, a kollégákat szeretném tájékoztatni, hogy Michael Gáller munkáját nagy elismeréssel említették több alkalommal a partnereink. Nagyon jó munkát végeztél, Michael, mint választási megfigyelő. Van-e egyéb észrevétel? Ha nincs, akkor áttérhetünk a 19-es pontra az Unió, az Európai Unió Latin Amerikával fennálló politikai kapcsolatai. Első ízben foglalkozunk egy saját kezdeményezésű jelentéssel, ami az Európai Unió és Latin Amerika, illetve a Karibi térség kapcsolataival foglalkozik Javi López eh, a szocialisták részéről az előadónk. Megadnám neki a szót, és hadd emlékeztessek rá, kedves kollégák, hogy 12.30-kor eh, a szektárianizmusról eh, a közel-keleten, illetve Észak-Afrikában lesz szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden ismertetném, hogy miért készül ez a jelentés, és milyen kritériumok alapján álltunk hozzá a munkához, valamint mi a végső célja ennek a munkának. Mindenek előtt a jelentés megpróbálja megújítani a kapcsolatrendszerünket, hat évvel ezelőtt a Szalafranka jelentés volt az utolsó, ami Latin Amerika és az EU kapcsolatairól szólt. Azóta nagyon sok minden változott, válságok következtek be. 2010-ben például még nem létezett a külügyi szolgálat, illetve éppen akkor állt fel, tehát nagyon sok változás történt nálunk, ugye a Brexit volt a tavalyi év nagy híre. Közben a Latin Amerikában láttuk, hogy a kereskedelemben milyen változások következtek be, illetve a politikában is. A hat év változására is reagálnunk kell tehát, illetve a régióink együttműködésére, érdekeire. Tehát mindenképpen időszerű volt, hogy új jelentés készüljön. Az amerikai, új amerikai adminisztráció hivatalba lépett, az Európai Uniónak új partnereket kell találnia a nemzetközi vízióját osztó partnereket, hogy megvédhessük a multilateralizmust, a nyitott társadalmakat, a párbeszédet a külpolitikában. És Latin, Amerik- Latin Amerikával sok mindenben azonos állásponton vagyunk, konstruktív kapcsolatokra törekszünk, szeretnénk eljutatni az üzenetet, mi szerint Latin Amerikával a kapcsolataink új lendületet kaphatnak, és konkrét javaslatokat is tennénk. Ez a jelentés hivatott új dinamikát adni a fontos kérdéseknek. Kuba helyzetéről van szó, a Mercosurról, nagyon fontos a gazdasági jelentősége, aztán a Csillével és Mexikóval fenntartott kapcsolatainknak. Van egy sor program, egy sor stratégia, ami szintén közös. A inkluzív, befogadó fejlesztést is elő akarjuk mozdítani, az adóparadicsomok ellen fel akarunk lépni, a nők és férfiak közötti egyenjogúságot előmozdítani, a legkiszolgáltatottabb csoportok helyzetét javítani, a biztonsági helyzetet javítani, e, ott más a helyzet, mint Európában, nincs annyira terrorizmus, viszont jelentősebb a kábítószerkereskedelem, közös programot kell kiépítenünk, a gyengeségeink különböznek. Nagyon erőteljes intézményes eszközök állnak rendelkezésre az Eurolat közgyűlés, az EU-CELAC együttműködés, egyes konkrét eseteket is megemlítünk, a kolumbiai békefolyamatot, Kubát, a biregionális perspektíva keretében. Eh, ez volt a fő kritérium itt az első tervezett megfogalmazásakor. Tehát az az nem, hogy a jelentés azért hasznos, mert eh, egy eh, nagyon sűrű program vár ránk az ősszel, ugye Szalvadori csúcs, Eurolat közgyűlés és az Európai Bizottság is illetve a külügyi szolgálat is dokumentumokkal fog előállni Latin Amerikáról. Fontos lenne, hogy itt konszenzust tudjunk kialakítani. és így csatlakozni tudjunk az idei ősz eseményeihez. Hogyha Latin Amerika felkerül az Európai Parlament munkaprogramjára, ami nem volt könnyű az elmúlt években, az siker lesz, úgyhogy várom a módosítókat a különböző frakcióktól. One... Köszönöm. Összesen heten, nyolcan, kilencen kértek szót. És a következő 45 percben azt hiszem, hogy a lingua franca a spanyol lesz. Köszönöm, elnök úr. Mondja Grandes képviselő. Köszönöm a jelentésben megjelenő konszenzuskészséget, amelyre felszólít. Én ezt mindenképpen támogatom. Azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy a parlamentben konszenzus alakuljon ki. Pozitív ez a jelentés, de még lehet rajta javítani. A módosítóinkat ezzel kapcsolatban be fogjuk nyújtani. Vannak olyan aspektusok, amelyeken még lehet javítani, vannak, amelyeken módosítani kell, és vannak olyan kérdések, amelyek nem jelennek meg benne. Tehát vannak pozitívumok, de vannak negatívumok is a jelentésben. Például nem lehet figyelmen hagyni, figyelme kívül hagyni a venezuelai helyzetet. A parlamentünk már egyértelműen állást foglalt ezzel kapcsolatban. És nem lehet egyszerűen csak felsorolni a regionális eszközöket és a gyenge pontjait. A Mercosurral kapcsolatban valódi lehetőségünk van Argentinában kormányváltás, Brazíliában, ezeket ki lehet használni, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek milyen töréseket ö, alakíthatnak ki bizonyos társadalmakban. Utcákra mennek az emberek, tüntetések vannak, ezek azt mutatják, hogy az államnak hiányosságai vannak a szociális területen, például Salvadorban. És vannak problémák a pseudodemokratikus államokkal kapcsolatban, ahol nincsen ellenzék. Nicaraguára gondolok. Kubáról már beszéltünk a fejlesztési politikával kapcsolatban. És természetesen pozitív mérleget szeretnénk, de azt gondolom, hogy az állásfoglalás fontos, hogy foglalkozzon azon kérdésekkel, amelyekről függetlenül kell beszélnünk. Néha ki kell mondanunk, hogy nem minden működik úgy, ahogy azt szeretnénk. Azon kell lennünk, hogy az elveink, az értékeink közösek legyenek, ez több jelentésben már elhangzott, de vannak olyan kérdések, amelyekre szeretnék kitérni. jogellamiság, jogi, hiteles jogi keret a befektetéseknek, a termelékenység növelése megfelelő adószinttel, gazdaság dinamizálása, hosszú távú beruházások, emberi jogok tiszteletben tartása, populizmus elleni küzdelem, nők jogainak betartása, terrorizmus elleni küzdelem. Fontos megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet az együttműködésünkön javítani, és milyen támogatást nyújthatunk. Néha Kolumbiát például támogattuk, vagy Perút, de ezzel nem könnyítettük meg az együttműködést olyan országokkal kapcsolatban, ahol természeti katasztrófák következtek be. Köszönöm, mondja az elnök. Tánok képviselőnek adom meg a szót. Charles. Nem kérdem szót, de persze azért mondhatok valamit. Mindig felírjuk a nevét automatikusan. Köszönöm szépen, de nem soká választások lesznek az országomban, de nos, én magam és a frakcióm is támogatjuk, hogy erős kapcsolataink legyen Latin Amerikával. Gratulálok az előadónak az eddig végzett munkájáért. Ha megnézzük, hogy korábban pár évvel ezelőtt mi hangzott el, ha megnézzük az össz GDP-t Latin Amerikában, kollektíve ez körülbelül akkora, mint Kína GDP-je néhány kivétel, Kuba, Venezuela kivételével komoly demokratikus értékeink vannak, ezek közösek, jogállamiság, a média függetlensége, és szoros történelmi kapcsolataink vannak, különösen az Ibér-félsziget, Portugália és Spanyolország révén. Nekem Csillével, Argentinával, Kolumbiával vannak szoros kapcsolataink, és azt gondolom, hogy mindenképpen üdvözölni kell, hogy még szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat ezen kontinenssel. A korábbi szabadkereskedelmi megállapodások Csillével, Mexikóval és az EU között. Nos, én azt remélem, hogy a Mercosur megállapodás megint felélénkül. Nagyon sajnálatosnak tartom az országom szempontjából, hogy előnyöket kezdtünk el érezni pont amikor a Brexit bekövetkezik, akkor sikerül megállapodni a Mercosur és az EU között, és ezek után bilaterálisan kell majd a latin-amerikai országokkal az Egyesült Királyságnak megállapodnia. Beszéltünk a Dominikai Köztársaság nagykövetével, hogy találkozzon a kereskedelmi miniszterrel, mert a PCA megállapodás bizonyos karib latin-amerikai országokkal, a Dominikai Köztársasággal egyebek mellett veszélybe kerül bilaterális alapon. Úgyhogy ezeket át kell gondolni a következő két évben, még a Brexit előtt, de én személy szerint és a frakcióm támogatjuk, hogy szorosabb legyen a kapcsolatunk. Egyértelmű, hogyha az első észrevételemhez visszatérünk, sokkal több a közös pont Latin-Amerikával, mint Kínával. Elnök, köszönöm Császtának. nárt képviselő. Javier López tervezetét jónak találom. Van néhány kérdés, amit szeretnék kiemelni. Egyrészt eh, robbanékony a helyzet Venezuelában, erre oda kell figyelni hosszú távon. Az események mindenképpen eh, drámaiak, még a legjobb esetben is az lesz ennek az eredménye, hogy nyílt polgári konfrontációhoz vezet, vagy adott esetben katonai fellépéshez és pucshoz. Hitlerhez hasonlóan ezt az államfőt Madurót is megválasztották, de nem tudjuk, hogy mihez vezet ez a konfrontáció. További kérdés, a korrupció rendkívül fontos kérdés. Ez egy rendkívül elterjedt probléma Latin Amerikában, és mindenképpen foglalkoznunk kell vele. Ki kell emelnünk azt is, hogy nagyon fontos a hatalmi ágak szétválasztása. A független igazságszolgáltatással lehet a legjobban felépni a korrupció ellen. Ami pedig Kubát illeti, az EU-Kuba megállapodás azt gondolom, hogy hihetetlen ez. Nem szkeptikus, hanem egyszerűen ateista vagyok. A kubai rendszer az elgyomásra alapul, és hogy a társadalom minden rétegét fegyülegyelette alatt tarthassa. Gazdasági, katonai nyomásgyakorlás van. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Kubáról szóló bekezdésben kimondjuk, hogy a gazdasági megállapodás fontos, hogy emberi jogi előrelépéssel is együtt járjon. És fontos a szabadságjogokat tiszteletben tartani. Azért mondtam, hogy szkeptikus vagyok, mert nem lehet szabadságjogokról beszélni, hogyha ö, kaszt alapú oligarha rendszer alakult ki egy országban. Ez egy teljes ellentmondás. Nem lehet komolyan gondolni, hogy a gazdasági szabadsággal, politikai szabadságjogokat tudunk kivívni. Ez olyan, mintha Jézuskában hinnénk. Köszönöm, Nád képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak ezt a jelentéstervezetet. Vannak ebben pozitív elemek, amelyeket mindenképpen tudunk támogatni. Nagyra értékeljük az új regionális valóság leírását, az integrációs erőfeszítéseket, hogy a celákkal milyen kapcsolatok vannak. Vannak olyan részek, amelyek nem annyira tetszenek nekünk, de azt gondolom, hogy ezen még lehet majd javítani. A biregionális megközelítés kicsit eltér a kereskedelmi tervektől, amelyeket korábban tűztünk ki célul. Mi úgy gondoljuk, hogy ezekkel nem lehetne a népek meggazdagodását elérni. Itt bizonyos országokról szó van, másokról viszont nincs. Aggaszt minket a sajtóhelyzetet. 14 újságírót öltek meg Latin Amerikában, hetet Mexikóban. Tegnap végeztek ki egy újságírót Morelosban, kényszereltűnések vannak, Kolumbiában gyilkosságok voltak az emberi jogi militánsok között, paramilitánsok ölték meg őket. De vannak pozitívumok is, úgyhogy mindenképpen próbálunk segíteni a módosítóinkkal azon, hogy még tovább javítsunk ezen a jelentéstervezeten. Elnök, köszönöm. Utazzon képviselő a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani én is az előadónak. Nagyon jónak tartjuk ezt a szöveget, és mindenképpen jó együttműködést várunk az előadóval. Időszerű ez a jelentés. Az Európai Parlament jelentést küld, ahogy azt az előadó is mondta, arról, hogy tovább kell ösztönözni az együttműködést. Európa és Latin Amerika közösen fog fellépni a nemzetközi porondon, mivel nemzetközi válaszra van szükség a multilaterális együttműködés támadói ellenében. Azt gondolom, hogy a mi együttműködésünkkel fent lehet tartani ezt a multilaterális megközelítést. Az ENSZ klímaváltozási kérdésekben és más területeken is együtt kell működnünk. Fontos továbbépíteni az eddig elérteket, amit az Európai Unió eddig helyesen tett. A jelentés kiemeli hogy milyen szerepet játszottunk a kolumbiai béke megállapodásban, és az új kubai megállapodást is kiemeli, amely révén az EU megint csak fontos szerepet játszhat. És fontos végig gondolni, hogy mire építhetünk. Ami az új menetrendünket illeti, mi is hozzájárulhatunk a jelentéshez. Beszélhetünk az adóelkerülésről, az ezelleni küzdelemről, az egyenlőtlenségekről, ez nagyon komoly probléma bizonyos országokban. Az adósság kérdése is fontos. Van egy latin-amerikai javaslat az adó átstruktúrálásáról, és ebben az EU is segíthet. Ami pedig a nemek közötti egyenlőséget illeti, ezt megemlíti a jelentés, és azt gondolom, hogy itt az EU-nak nagyon fontos szerepe lehet. Megfelelő eszközeink vannak, a Dublini Egyezmény, Isztambuli Egyezmény és az Európa Tanács is fellép és van egy külön fejezetünk, amely ezen kérdéssel foglalkozik. Itt mindenképpen fontos szerepet játszhatunk. Ez volt az a néhány dolog, amit mindenképpen támogatni fogunk a jelentésben. Köszönöm az elnök. Az utolsó három hozzádó, hozzászóló következik. Franka képviselő. Az előadó úr nagyon jó alapot hozott létre a további munkához. Ezzel lehet javítani a latin-amerikai kapcsolatainkon. Természetesen a következő EU CELAC csúcs a cél. De Grandes úrral teljesen egyetértek. Szeretnék valamit kiemelni. Azon kérdéseket, amelyeket jó lenne, hogyha bevin, bevennénk ebbe a munkába. A stratégiai együttműködés egyfajta kívánság. A csúcsokon kell különböző mechanizmusokat kialakítani. Az EU-Mercosur megalapodással a tárgyalásokat fel kell gyorsítani, és decemberben van ezzel kapcsolatban egy határidő. Jó lenne most az ütemtervet meghatározni, kimondani, hogy azt szeretnénk, hogyha ezt a megállapodást a mostani parlamenti ciklus során lehetne ratifikálni. Ami a mexikai-csilei kapcsolatainkat illeti, büszkék lehetünk arra, hogy ezen kezdeményezéseket útjára indítottuk, de fontos egy határidőt is meghatározni, hogy azt a bizottság is és a külügyi szolgálat tenni szokta, a megállapodás ratifikálásához határidőt határoznak meg. Ami az együttműködést illeti, vannak közepes jövedelmű országok, ezt figyelembe kell venni, de felül kell vizsgálni a rendeletet, ez most folyamatban van. Elnök úr, végül pedig, ami azt illeti, hogy fontos mechanizmusokat kialakítani, talán egy memorandummal, amelyek révén szigorúbbak és ambiciózusabbak lehetünk az együttműködés során. És lenne még egy kérdésem. López úr, mi a terve a bizottsági nyilatkozata, a külügyi szolgálat nyilatkozata határidejével kapcsolatban. Ha jól tudom, fontos, hogy a bizottság nyilatkozata a parlamenti munkával összhangban legyen, hiszen itt közös erőfeszítésekről van szó az összes Európai Uniós intézmény részéről. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Én is úgy vélem, hogy nagyon fontos valamit mondani a venezuelai helyzetről. Ez a legsúlyosabb helyzet most emberi szempontból Dél-Amerikában. Ez egy kísérlet arra, hogy igazi diktatúrát hozzanak létre, amely ott történik, az szintomatikus Láthatjuk, hogy ami ott történik, amit létrehoznak, az a régi szovjet rendszerre emlékeztet. Ezt mindenképpen ki kell emelni ebből a jelentésben. Ezen kívül úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy egyetértek az alapvető pontokkal, többet kell szólni Latin Amerika gazdasági, politikai, szociális helyzetéről, hiszen nagyon különbözőek az országok, nem minden országban nyitottak Európa irányában sem, tehát ezt is ki kell emelni. Vannak súlyosabb problémák is bizonyos latin-amerikai országokban, nem csak Venezuela gondolok itt, nálunk, máshol is láthatunk autoriter tendenciákat. Európának mindenképpen fel kell szólalnia a korrupció ellen. Szalafranka kollégámmal elítéltek sokat kell még tenni. Szalafranka úr jelentését, ha megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok dolog nyitott van még, amelyet ő már akkoriban felvetett. Obrigado, mondja az elnök, nem utolsó sorban, de utolsóként Milán Mon úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek a munkájáért, Szerintem ugyanezen az oldalon állunk. Úgy vélem, hogy a jelentéstervezet önmagában pozitív, de szeretnék néhány dolgot még azért kiemelni, ahogy de Grandes, szület a urak és ezt elmondták. A kettes bekezdésben kitér ön Latin Amerika kapcsolataira konjunkturális megközelítésből, egy dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni, ugyanis figyelembe kell venni itt a történelmi gazdasági, kulturális kapcsolatokat, mert különben ki lehetne venni ezt a két bekezdést, és ez igazodhatna bármilyen világrészről szóló jelentésre. Mi spanyolok hogyan kötődünk Latin Amerikához, és számunkra Latin-Amerika nagyon fontos része a történelmünknek. Szeretném hozzátenni azt, hogy Latin-Amerikában van még két olyan ország, ahol a partners, ahol partnereink stratégiai szempontból Brazíliát is ki kell emelni ezért ebben a szövegben. Egyetértek azzal, amit elmondtak a kollégák Mexikóról mielőtt még megkezdődnének a tárgyalások, el kell mondani azt is, hogy mikorra kell ezt eh, lezárni. Ebben az évben még szerintem. A T-tippet most jegeltük, és eh, egymással azért továbbra is eh, kereskednünk kell, nem csak Latin Amerikával, hanem Japánnal és Kínával is. A Mercosurnak külön bekezdés kell, az ötösbe, illetve a 25-ös bekezdésben előfordul a Mercosur, de még jobban ki kell e, emelni ezt. A 20-as bekezdés, a csúcs találkozók. Jó, hogy vannak ezek a csúcs találkozók, ezek a csúcs találkozók valamit szolgálnak, és ezt a célt meg kell nevezni. Még 20 másodpercet hadd kérjek. A felügyeletről is beszélnek, de nem arról van szó, hogy a csúcstalálkozókat kell felügyelni, a csúcstalálkozók célja az, hogy bizonyos fajta politikákat nyomon kövessenek. Úgy vélem, hogy békésen kell egy dolgot elmondani. Magarini asszonyt megkérhetnénk arra, hogy az Európai Unió nevében nevezzen ki egy megfigyelőt, miért nem lehetne ezt elvégezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jó lenne, hogyha még néhány szót szólna a jelentéstevő, 3-4 percben maximum. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseiket, értem hogy a legtöbb kollega egyetért a fővonalaimmal, de vannak kiegészítéseik. Gyakran néha kimaradtak dolgok. Minden frakciónak szeretnék köszönetet mondani a visszajelzéseikért. Néhány kisebb dolgot szeretnék elmondani, amelyel, amelyről majd beszéltünk a következő hetekben. Többen aggályukat fejezték ki a venezuelai helyzet miatt, ezt megértem, Egyetértek önökkel, ez bizonyára még elő fog fordulni a második verziójában a szövegnek. Az is elhangzott, hogy jobban kell a múlt héten elfogadott állásralásra vonatkoztatni, amely Venezueláról szól. Ugyanakkor jött létre ez a szöveg, amikor az állásralás szöveget, tehát megvártam, amíg létrejön az állásralás, megvárjuk azt, hogy milyen fejlemények lesznek mit. Egyetértek önökkel teljes mértékben, hogy ez egy nagyon robbanékony téma, és nagyon gyorsan romlik a helyzet. Vannak nagyon, voltak nagyon érdekes tartalmi megjegyzések, hadd ragadjak ki néhányat. Korrupció igazságszolgáltatás, sajtószabadság. Ez is nagyon fontos. Többen beszéltek Mexikóról, arról, hogy mennyire fontos Kuba, a belső problémák Kubában, beszéltek a mexikói helyzetről, és hogy ez mennyire fontos mindannyiunk számára. A következővel zárnám. közös programra van szükség, amelyet nemzetközi szinten is meg tudunk védeni a nemzetközi fórumokon is. Az Egyesült Államok stratégiai partnerünk és a latin-amerikai országok is, de nem csak egy közös elképzelésre van szükség, hanem egy közös programra is, amelyet majd átfordíthatnánk a szükséges gazdasági politikai változásokra. Volt még egy kérdés az ütemtávról, mi az őszre gondoltunk, ugyanis ősszel nagyon sok téma előjön majd, amely Dél-Amerikához kötődik. Jó lenne, hogyha a szöveg már az első fontos találkozó előtt megszületne. Úgy gondolom, hogy az Európa Bizottság az ő nyilatkozatát a csúcstalálkozó utánra időzítené. Legalábbis én így tudom. Még egyszer köszönöm kollégák a kiegészítéseiket. Valóban egy-két dolog hiányzik a szövegemből, de bizonyára tudják, hogy a saját kezdeményes jelentésben nincs igazából 20 oldal hely, 5-6 oldal állt rendelkezésre, nem volt könnyű a latin-amerikai valóságot ebben felvázolni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Tájékoztatom önöket arról, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 11-e 12 óra délben. Lezárjuk ezt a napirendi pontot, 20-as napirendi pont, egyéb kérdések nincs. Akkor tájékoztatom önöket arról, hogy eh, május 14 lesz a következő ülésünk, ezt lezárom, és most megkezdjük majd a workshopunkat, és a pódiumot átadjuk a beszélőknek.